Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's... Rendben, tisztelt kollégák, azt javaslom, kezdjük el az ülést. Még mielőtt áttérnénk a napi rendre, szeretnék egy bejelentést tenni, ami azt hiszem, hogy fontos a képviselő csoportok számára is. 23, 24, 25-ös napirendi pontok, a Marokkóval kapcsolatos pontokat elhalasztjuk. Ez azt jelenti, hogy Marokkóval ma nem foglalkozunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a 26-os napi rendi pont, amely a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtására vonatkozik. Jó lenne, ha ezen pont megvitatásához mindenki itt lenne, miután levezényeltük a 22-es napi rendi pontot, tehát 10 óra 40 perc körül, hogy ne legyen egy kb. egy órás szünet. Remélem, hogy ez az üzenet egyértelmű. Nem fogok szünetet tartani tehát a 22-es napirendi pont után, hanem utána rögtön rátérünk a 26-os pontra, és jó lenne, ha természetesen az előadót beleértve mindenki mást is tájékoztatnának erről. Now we start for... Akkor most folytatjuk a napirenddel. A 15-ös napirendi ponttal kezdjük. Ez Samoának az átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása az LK és a csendes óceáni államok közti megállapodáshoz való csatlakozás. Az előadó David Martin, de mielőtt megadnám neki a szót, szeretném köszönteni Samoa nagykövetét, Fatuma Nava urat. Paloe Luteru, mondja az elnök. Nem biztos, hogy ez így helyes volt, de nagykövet úr minden esetre köszöntöm az ülésünkön. David. Thank you, uh, thank you, Chair. Uh, and... Köszönöm, elnök úr, és nagyon jó, hogy a nagykövet úr is uh, itt van. ACP Secretary. Örülök, hogy itt van a vendégünk is. Ahogy uh, tudja, elnök úr, én vagyok a raportőre az IPA-nak, a csendes-óceáni IPA-nak, vagy legalábbis én voltam az előző ciklusban, 2011-ben, akkor azt reméltük, hogy 12 csendes óceáni AKC országgal közös lesz ez a zipa. Sajnálatos módon ezt a tárgyalást felfüggesztették. Nem tudom, hogy van-e átfogó ipára egyáltalán remény a közeljövőben a Pápua új géniával nem sikerült zöldágra vergődni. Nyilván ez az eszköz nyitott a csatlakozásra a szigetvilágból bárki számára, bármely más ország számára. Nyilván ez a mindent, csak fegyvert nem, preferenciák támogatásokat nyújtja a legkevésbé fejlett országok közül néhány elveszíti a preferenciáját. A kevésbé nagyvonalú GSP preferenciákat kapná meg Samoa, miközben az EU piachoz ez alapján hozzáférne kvázi vámmentesen, Eh, reméljük, hogy ez január 1-től meg is történik, eh, és akkor nem lesznek fennakadások. Az export értéke az 5,5 millió euró, 2017-es érték, ami az EU nagyságához képest nem nagy összeg, eh, Samoa számára viszont egy jelentősebb összeg. Azon kívül, hogy megkapják a preferenciát, itt eh, egy hosszú távú kereskedelmi és gazdasági kapcsolat keretéről is szó van, amely a hazai reformokat, eh, versenyképességet előmozdítja és a befektetőket vonza. Aszimmetrikus a liberalizáció, eh, a ...82%-ot liberalizál Samoa 20 év alatt, az EU ennél sokkal többet gyorsabban az alkohol, az ásványi anyagok, a hal termékek ki vannak zárva. A megfelelő óvintézkedések védik a szamoai ipart. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez egy fontos fejlemény Samoa számára. A TSD rendelkezések azonban nem ambíciózusak, egész egyszerűen csak elkötelezték magukat a fenntartható fejlődés mellett, miközben az IPA fórum megfelelő fórumot eh, nyújt arra, hogy ezt megbeszéljük, ugyanakkor van még egy eh, non-exclusion clause is, amely kotonói megállapodáshoz eh, csatlakozik, amelyek 22020 ban lejárnak. Szeretnénk mi bizottságként azt látni, hogy ezek a megállapodások teljesen átfogó ipává válnak, és magukban foglalnak majd egy fenntartható fejlődési fenntartó fejlődési fejezetet is. Én itt most akkor abba is hagynám, tudom, hogy a nagykövet úr lehetőséget kap majd, hogy beszéljen. Köszönöm. Most akkor az árnyék előadóknak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is Szeretném én is köszönteni az elnökséget, illetve az itt levő kollégákat, valamint a nagykövet urat, a néppárt árnyékjelentéstevőjeként. Szeretnék több dolgot megfogalmazni most. Először is itt egy nagyon fontos gazdasági partnerségi megállapodással állunk szembe, és ahogy már elhangzott, ez egy átmeneti megállapodás, Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-szigetekre is vonatkozik. Sikerülhet ezáltal az Európai Uniónak a kereskedelmi kapcsolatokat a Csendes-óceán ezen országaival megerősítenie. Ez a világ kereskedelem 0,1%-át jelenti. Ami Szamoát illeti, a kevésbé fejlett országok sorából kikerült 2014-ben Samoa, és eh, a fegyverekre vonatkozó eh, megállapodás eh, is megemlítendő. Az európai piachoz az általános GSP rendszernek köszönhetően hozzáférhet, és az Európai Unió elfogadja ezt a csatlakozást az átmeneti partnerségi megállapodás keretében, amely, ahogy említettem már, a két másik említett országgal már létezik. Ennek a gazdasági partnerségi megállapodásnak vannak különböző fejezetei, amelyek a csatlakozó országok fejlesztését célozzák meg, és vannak technikai, kereskedelmi akadályok, fito, növényegészségügyi intézkedések, a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetek, illetve az érzékeny ágazatokra kiterjedő fejezetek. És ez a fenntartható fejlesztési menetrend szempontjából fontos. Ez a kereskedelmi partnerség azt a célt szolgálja, hogy átfogó legyen, és körvonalazza az AKC országokkal a jövőben a kapcsolatrendszert a 2020 utáni időszakban. A fenntartható fejlesztési célok fontosságát szeretnénk még egyszer hangsúlyozni, ezek a pillérek komoly kihívást jelentenek a csendes óceáni térség országai számára. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Jude Kitten Darling következik. Köszönöm szépen a szót. Csak egy rövid kérdésem lenne a bizottsághoz és a követ úrhoz is. Köszönöm, hogy eljött. Egyértelmű, hogy a dolgok előre haladtak azóta, amióta legutóbb a parlament elfogadta ezt az átmeneti partnerségi megállapodást. Ezt David is mondta. A fenntartható fejlődés és a gazdasági partneri ö, megállapodások vonatkozásában sok kritikát hallottunk itt a parlamenten belül, nevezetesen, hogy nem nagyon utalnak a fenntartható fejlesztésre és a ö, kotonui szerződéssel kapcsolatos rendelkezésekhez nem nagyon kapcsolódik. A parlamenti vitákból az derült ki, hogy voltak olyan tervek, és például gondolok itt a Gánáról folytatott eszmecserére, az elefántcsort partira, tehát valami már történt, annak ellenére, hogy a megállapodásokban konkrét rendelkezések nincsenek. Annak érdekében, hogy a civil társadalmat is bevonják ebbe. Azt szeretném tudni, hogy van-e terv arra vonatkozóan, hogy annak ellenére, hogy az, ebbe az interim ipában nincsen konkrét rendelkezés, de tovább lépnek majd a fenntartható fejlődés inatkozásában, ami a keret, kereskedelmet illeti. Szerintem nagyon hasznos lenne, hogy, hogyha tudnánk erről, hogyha majd a megállapodásról lesz vita itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Valóban én vagyok a devében az előadó, a Fejlesztési Szakbizottságban. A Szamoával foglalkozó kereskedelmi megállapodás témájában. Hétfőn már volt egy első eszmecserénk. Az én véleményem alapvetően negatív volt olyan aspektusok miatt, amelyeket már közvetlenül megbeszéltem a nagykövet úrral, akit egyébként köszöntök is, Először is eh, a Párizsi megállapodással kapcsolatos eh, ez. Azt hiszem mindannyian láttuk eh, az ügyi szakértők véleményét hétfőn, akik azt mondták, hogy nem csak, hogy lassan haladunk, hanem sokkal inkább fel kell gyorsítani a tempót, és messzebbre kell mennünk. Ez tehát egy közös felelősség. Mi vagyunk ugye az Európai Unió, és a fő sértettek, az első áldozatok pont a csendes óceáni szigetek lehetnek, mint Samoa. Tehát mindezt össze kell kapcsolnunk a kereskedelem kérdéskörével, mert tudjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem a széndiokszid kibocsátások egyötödét idézi elő, tehát bármilyen kereskedelmi megállapodást kötünk, ez egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amely által a párizsi megállapodásban foglaltakat el tudjuk érni, nem pedig fordítva hiszen itt a kereskedelmi megállapodás nem egy önmagában való cél, hanem azt a célt szolgálja, hogy elérjük a céljainkat, a megfogalmazott célkitűzéseket. A kollégák már elmondták, hogy vannak bizonyos fejezetek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban, amelyek valóban kötelezőek kell, hogy legyenek és végrehajthatóak, ugyanis itt Kotonú már nem elegendő. Kotonú mindenek előtt egy párbeszédet eh, tesz lehetővé, ami jó, ezt kifejtettük már a Fejlesztési Bizottságban, de ez nem helyettesíti a kötelező eh, érvényű és eh, végrehajtható intézkedéseket. Például egy vitarendezési mechanizmust, ami jogilag kötelező érvényű kell, hogy legyen és e tekintetben ez egy rossz precedenst teremt, főleg ha megnézzük, hogy a parlament mit tett itt egy héttel ezelőtt, amikor megszavazta azt, hogy támogatunk egy kötelező ENSZ egyezményt, tehát azt hiszem, hogy következetesek kell, hogy legyünk ezzel az álláspontunkkal. És ezt ugye a ruházat vonatkozásában már kifejtettük, ott vannak ugye a fenntartható fejlesztési záradékok, amelyek kötelezőek kell, hogy legyenek, ami pedig a nemzetközi kereskedelmi megállapodást illeti, a képviselő jelentését, következetesek kell, hogy legyünk. És ez a kereskedelmi megállapodás a szabályokhoz kell, hogy igazodjon. Nem szabad elszalasztani, elnapolni, mert már nincs időnk, éppen ezért most kell ezt megvalósítanunk, tehát nem fogadhatunk el jelenleg egy olyan megállapodást, amelyben nincs egy valóban kötelező érvényű, fenntartható fejlődési fejezet. És ami nem hangzott el, tudjuk, hogy Samoa felkerült a nem együttműködő eh, joghatóságok eh, fekete listájára fiskális eh, szempontból. Jó lenne tehát, hogyha a bizottság ezt a pontot is megvizsgálná. Tudjuk, hogy Szamoával egyeztetnek erről. Legalább két állásfoglalás született. Az egyik például azt kéri, hogy függesszék fel a megállapodást, amennyiben nem tanúsít az ország teljes együttműködést, és nem kerül le a nem együttműködő joghatóságok fekete listájáról. Ez tehát olyas valami, amit szintén meg kell beszélnünk. Maximális együttműködésre van szükség az Európai Unióval, és ez bele kell, hogy kerüljön a megállapodásba. Ezt nem szabad megint elnapolnunk. Itt tehát két komoly kérdésről van szó. Ezeket be kell építenünk az anyagba, még mielőtt aláírnánk a megállapodást. Ugyanis az európai állampolgárok egyre inkább azt várják el, hogy a kereskedelmi megállapodások ebbe az irányba haladjanak, és ebben az esetben ez Samoa érdekét is szolgálja, hiszen Samoa lesz a fő kárvalótja egy olyan kereskedelmi megállapodásnak, amely nem szabályozza például a széndiokszid kibocsátás problémáját. Köszönöm. Gracias. And Köszönöm. Volna egy kérdésem nekem is a nagykövet úrhoz és a bizottsághoz is. Az elmúlt hónapok során a mélytengeri bányászatról folytak az eszmecserék. Úgy tudom, most van egy projekt, amelynek még korai szakaszában vagyunk, hamarosan be is indul – tehát mélytengeri bányászatról van szó, illetve exportról, ami ezen bányászati termékekre vonatkozik, mert a mélytengeri bányászat ide tartozik-e? És ami Szamát illeti, Szamoa területén is folynak ilyen jellegű ö, tárgyalások a mélytengeri bányászatról. Van-e valamilyen regionális környezetvédelmi hatástanulmány ezen újfajta bányászat kapcsán? Nagykövet úr, tehát vannak kérdések, amelyek önhöz szóltak, és aztán a bizottság következik. Elnök úr, tisztelt képviselők, nemzetközi kereskedelmi szakbizottsági tagok. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy rövid nyilatkozatot tehetek Samoa jelenlegi IPA részvételét illetően az EU, a BNG és Fiji között. Samoa kereskedelmet nagyon fontos eszköznek tekinti of poverty. The latter a fenntartató fejlesztési célok elérése érdekében. Nagyon fontos az EU partneri megállapodása szempontjából is. Az AKC csoport 37 szigetből álló ö, csoportnyaként tudatában vagyunk, hogy milyen kihívást jelent az éghajlatváltozás és az unilaterizmus, a protekcionizmus mit jelent közös érdekeink szempontjából. Elnök úr, mondom sem kell tehát, hogy nem érdeke hazámnak, hogy része legyen, vagy egyáltalán köze legyen bármilyen olyan kereskedelmi megállapotásnak, amely a jövőnket megkockáztatja. Az IPÁT olyan eszköznek tekintjük, amely pozitív mechanizmus támogatja gazdasági programunkat, reformjainkat, és tovább erősíti már eddigi szoros kapcsolatainkat Európával és a csendes óceáni nemzetekkel. Az IPA lehetővé tette Samoa számára, hogy partneri kapcsolatokat hozzon létre az EU-val, és szabadon hozzáférhessen az EU piacaihoz termékeivel. Tekintettel arra, hogy a minden csak fegyvereket nem kezdeményezés keretén belül 2018-ban ezeket a privilégiumokat elveszítenénk. A cunamikról mindent tudunk, hiszen dokumentumok állnak rendelkezésre, ez katasztrofális lehet, a 20 éves építkezést órák alatt tönkreteheti. A cunami 2009-ben tönkretette hazámat. De azt is tudnunk kell, hogy a piachoz való hozzáférés nem elegendő. A kereskedés lehetősége, a versenyképes kereskedés lehetősége kulcsfontosságú. Ezért nagyon fontos, hogy támogassák a kereskedelmet, hogy elérhessük ezt a célt. Elnök úr, az IPA lehetőségeket is jelent bizonyos csoportok számára, mint például a nők és a fiatalok számára. Ami a falvakat és a vidéki területeket illeti, az aktív részvétel a nők részéről és hozzájárulásuk minden szinten a vezetéshez is rendkívül fontos. Ez kultúránk része. A nők bizottsága nagyon fontos része a változásoknak és az intézkedéseknek. Ezek a bizottságok rendkívül szoros kapcsolatban vannak a falu önkormányzatával és vidéki közösségeinkkel. Nagyon fontos a fejlődés szempontjából. Ami a kereskedelmi lehetőségeket illeti, a vidéki társadalmak számára nagyon fontos lehetőség ez, a szociális mobilitás, a munkahelyteremtés, és az alapvető szükségletek kielégítése szempontjából főleg a nők, illetve a munkanélküli fiatalok számára. Ami a magánszférát illeti, ők is aktívan részt vesznek a nemzetépítésben, illetve nemzeti fejlesztési terveink és stratégiáink kidolgozásában. Mindazonáltal tudjuk, hogy a konzultáció rendkívül fontos, ami a nemzeti kérdéseket illeti, végül is a kormány a végső felelősség, hogy meghozza nehéz döntéseket, és aztán elszámoltatható legyen ezekért a döntésekért, mint az ország végrehajtó szerve a nemzeti parlamentekkel való szoros együttműködésben és az igazságszolgáltatással. Tehát, elnök, úgy gondolom, hogy az ACP-EU megállapodás nagyon fontos fejezet a fenntartható fejlődés e, és a e, szegénységtől való megszabadulás érdekében. Az 50. cikk értelmében nagyon fontos a munka feltételek e, megteremtése is. Nagyon jó alapot kell teremtenünk a hatékony elkötelezettség mellett a jövőbeli kereskedelmi együttműködés érdekében az EU-val. Végül röviden engedjék meg, hogy a felvetésekre is rekaválja. A nem együttműködő adóhatóságok vonatkozásában. Nagyon világosan el szeretném mondani, hogy Samoa elkötelezett az együttműködés mellett az EU-val, hogy megoldjuk ezt a problémát. Én magam is dialógust folytattam az EU tagállamokkal, képviselőikkel tavaly októberben ebben a témában. Következésképpen írtam november 23-án a viselkedési kódexsel foglalkozó csoport elnökének, hogy elkötelezettek vagyunk az együttműködésre az EU kódexét követni. Október 8-án, idén október 8-án ennek a csoportnak az elnöke november 20-án nyilvánosságra hozott a weboldalukon egy levelet. Tehát úgy gondolom, megoldható ez a probléma mindkét fél megelégedésére az elkövetkezendő hónapok során. És készek vagyunk arra, hogy ami minket illet, megtegyünk mindent ennek érdekében. Ami az elveket illeti, amelyek alapján ezt a listát létrehozták, nem csak az LKC tagállamokra, hanem az EU tagállamokra is kell, hogy vonatkozzanak. Elnök úr, Samoa csak része szeretne lenni egy már létező kereskedelmi megállapodásnak, amelyet már az EU is ö, szentesített. Szeretnénk Fidzsihez is és Bécsihez is kapcsolódni, hogy megszilárdítsuk kereskedelmi kapcsolatainkat az EU-val, és a lehetőségeket kihasználhassuk, amelyeket az IPA nyújt. Globális ö, feladatainkat is el szeretnénk ö, látni, hogy főleg a legkiszolgáltatottabb ö, csoportokat segítsük, mint a nőket például hazánkban. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, nagykövet úr. Most a bizottságnak adom meg a szót, parancsoljon. Eria Aszkola asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt előadó úr, tisztelt nagykövet úr. Engedjék meg, hogy egy kicsit részletesebben rátérjek azokra a kérdésekre, amelyeket felvetettek most. Szamol tényleg szigetország, amelyet meg kellene próbálnunk bevenni ebbe a partneri kapcsolatba. Az előadók helyesen mutattak arra rá, hogy ezt a megállapodást több mint tíz évvel ezelőtt tárgyalták, és azóta nagyon sok szakpolitikai területen változások következtek be, főleg a kereskedelem és a fenntartható fejlődés terén. Az ipák azonban rugalmas eszközök, ki lehet egészíteni őket. Tulajdonképpen egy folyamatról van szó, ahol folyik a dialógus egy csomó kérdésben, főleg ha nincsenek a megállapodásban benne. Az ipák, ahogy már hallottuk, a kotonói megállapodáshoz kapcsolódnak, amelynek vannak a TSD-vel kapcsolatos ö, ö, rendelkezések, megfelelő intézkedések, elemek. Pillanatnyilag folyik a kotonú utáni helyzetről való tárgyalás, és az EU modern, erős rendelkezéseket szeretne ezeken a területeken is. Azt mondanám, általában úgy működnek a megállapodások, hogy van egy keretmegállapodás, amelyben benne vannak a lényegi elemek, és a megfelelő intézkedések aztán az IPA-ban ehhez kapcsolódnak. Ami az EU-t illeti, ezek a fontos kérdések, akár a környezettel, akár a munkajoggal kapcsolatosak, az IPA keretén belül folyik a dialógus és az elkötelezettségvállalás. Samoa megfigyelőként vesz majd részre az eddigi partnerekkel, PNG-vel és Fidzsivel a következő kereskedelmi bizottság ülésen október 24-én Brüsszelben. A napirenden már is szerepelnek a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem, a halászati, halászati gazdálkodás és a munkahogyi kérdések. A nem megfelelő adó kérdések is. A további dialógus és az elkötelezettség ezeken a területeken lehetővé teszi azt, hogy továbbra is befolyásoljuk azokat a régiókat, ahol egyébként mások vannak zömében jelen, mint Kína, Ausztrália és Új-Zéland. Úgyhogy várva az kotonú utáni időszakra vonatkozó eredményeket, ahol is egységes rendelkezéseket szeretnénk, horizontális rendelkezéseket az összes ipára vonatkozóan a lényegi kérdésekben, és megfelelő intézkedéseket illetően. Azt ajánlanám, hogy fogadjuk be ezt a kis szigetállamot a partnerségi kapcsolatba, hogy közben folytathassuk kötelezettségvállalásaink teljesítését. Köszönöm szépen. Köszönöm, David. Én ott folytatom, ahol a bizottság abba hagyta. Szerintem is fontos, hogy ratifikáljuk Szamor részvételét ebben a nagyon korlátozott partnerségi megállapodásban, de azt ki kell mondani, hogy egy teljes partnerségi megállapodást szeretnénk az összes csendes óceáni országgal, és ez a kereskedelmen túl a fejlőd, tartó fejlődéssel is foglalkozzon. A DEVE vélemény írója is ezt mondja, és mi is úgy gondoljuk, hogy az összes jövőbeni kereskedelmi megállapodásban kell, hogy legyen fenntartható fejlődés fejlesztési fejezet, de hogy a nagykövet is mondta, eh, minden eh, csendes óceáni országnak van joga arra, hogy csatlakozzon. Samoa ezzel él, tehát nem feküdhető keresztbe ennek, de különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi kereskedelmi előnyöket elveszítik január 1-től. Az egyik leghíresebb skót Robert Bruce Stevenson, a Kidnapped és a Dr. Jekyll és Mr. Hyde írója, valamint a Kincses sziget írója is Samoára költözött. Sajnos eh, Samoa nem földi paradicsom, szüksége van a támogatásra, és azt szeretnénk elérni, hogy ne szenvedjen hátrányt abban, hogy hozzáfér az európai piacokhoz az LCD után, időszak után is kvótamentes hozzáférést kapjon az EU piacokhoz, ahogy azt a Deve raportőr is mondta, valójában Samoa a széndiokszid kibocsátás áldozata lesz, tehát az, hogy nincs fenntartató kereskedelmi, bocsánat, fenntartató fejlődési fejezet ebben a szerződésben, az nem annyira Samoa hibája, hanem a miénk, nem szabad őket megbüntetni. Köszönjük, köszönjük a nagykövetnek is, hogy itt van. Ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük, és akkor ismertetem még a határidőket, a, a módosítási határidőket. November 6-áról van szó. We don't have to announce it actually yet because it's, it was just the first exchange of views. So we, we formally have to announce it after ah, the, uh, of draft report. Okay, on the next meeting yep. we will have yes, first the draft report and then fixing. Nos, először Ma kicsit később fogjuk a módosítók határidejét megszabni. Megyünk a 16-os napirendi pontra. 2017 évi jelentés az EBB pénzügyi tevékenységének ellenőrzéséről. Dartmouth úr következik, köszönöm elnök úr, és mindenkinek jó napot kívánok. Nem látom itt az összes kollégát, de lélekben biztos itt vannak, ha testben nem is. Talán az Európai Befektetési Bank történetét azzal kezdeném, hogy visszatekintünk a történelemben. Az EBB, és így fogok rá utalni mostantól, a római szerződés alapján jött létre 58-ban, mintha hosszú távú hitelek nyújtója a közös piacon belül, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az EBB elsősorban egy bank éppen ezért a normális kereskedelmi és bankfeltételek alapján kell működnie. Amennyiben nem ezt teszi, akkor az nekünk sokba kerülhet. Egyébként hála az ott dolgozó embereknek, az EBB-nél nincsenek azok a problémák, mint egy sor kereskedelmi banknál voltak. Például nincsenek azok a problémák, amelyek a Deutsche Banknál voltak, és most nem akarok az elnökkel különösen tiszteletlen lenni. Az EBB feladata az, hogy az életképes tőkeprojekteket finanszírozzák, illetve a tőkepiacokon vegyenek fel kölcsönt, hitelt azért, hogy finanszírozzák ezeket a projekteket. Ez egy elég jelentős bank, a az EBB jegyzett tőkéje 243 milliárd euró. Ez azt jelenti, hogy a négy legnagyobb részvényes, Németország, Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia 16,11 százalékos részesedéssel rendelkeznek, ami több mint 39 milliárd euró országonként a négy ország között. Szlovákia, amelynek csak 0,25%-os a részvény aránya, annak könyv szerinti értéke még mindig 600 millió euró. Tehát ezek ezért elég jelentős pénzek. Az Európai Unió pénzügyi garanciát, költségvetési garanciát vállal az EBB bizonyos kockázataira. Itt van egy olyan veszély, hogy morális veszélyt rejteget ez a Sajnos rosszul ejtettem az előbb, én Chelsea támogató vagyok, és a belgául ejtettem a hazard szót. Tehát mivel a banknak kvázi korlátlan az erőforrása az EU garancia miatt, esetleg úgy érezheti, hogy nagy kockázatokat vállalhat, de ez eddig hál' Istennek nem történt meg. Emellett érdemes azt is megjegyezni, hogy 25%-a teljes finanszírozásnak az éghajlatváltozással kapcsolatos projektekre megy el. Ez az arány 2020-ig 35%-ra fog nőni. Itt érdemes rámutatni arra, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos projektek gyakran duplikáció tárgyai. Ezt érdemes lenne átgondolni, ez az egyik ajánlás ebben a véleményben. Emellett azt is megjegyzem, hogy a Törökországnak nyújtott hitelek, illetve Jordánia, Libanon és Egyiptom is ide tartoznak, az következő öt évben 15 milliárd eurót tesznek ki. A Transparency International ezeket az országokat korrupció tekintetében az utolsók között tartja számon, tehát ezt is nagyon alaposan meg kellene vizsgálni miután negatív megjegyzést tettem a klímaváltozásos hitelezésre, arra is rá kell mutatni, hogy az EB források, EBB forrásokat használták a dízelbotrányban érintett vállalatok is, konkrétan a Volkswagen is. Tehát lehet, hogy az EBB forrásokat használták etikátlan és illegális célokra is. A vélemény azt is ajánlja, hogy az EBB-nek fokoznia kell az átláthatóságát, nem csak az Európai Parlamenttel, de a tagállami parlamentekkel szemben is. Az, hogy a demokratikus képviselők több információt kapjanak az EBB tevékenységéről, az legalábbis elvárható kell, hogy legyen egy külön intézkedés a Nagy-Britannia, a brit részvénycsomaggal kapcsolatban. Én Úgy gondolom, hogy a brit részvénycsomag, amely több mint 39 milliárd euró, ahogy mondtam, az tényleg jelentős, mégpedig a szónak a könyvviteli értelmében én egyébként könyvvizsgáló képesítéssel is rendelkezem. Szintén benne van a véleményben az is, hogy a kereskedelmi bank gyakorlatok iránti kötelezettségvállalás az tovább kell, hogy folytatódjon, illetve ezt eh, ki is kell hangsúlyozni. Eh, még van más mondani valóm, és ezt lehet, hogy a végén mondom el. Köszönöm. Akkor most az árnyék előadók következnek. Seinfeld úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon kimerítő jellegű ismertető volt, amely számos kérdésre kitért, illetve megfogalmazta azokat a kételyeket is, amelyeken érdemes volna elgondolkodnunk. Ez a jelentés egy éves értékelés. Ugyanakkor itt most szem előtt kell tartanunk az EBB 60. évfordulóját is, és ez talán kellő alkalom ahhoz, hogy szélesebb kontextusba helyezzük a bank tevékenységének működését, illetve hatékonyságát. A három fő célkitűzés az, hogy gazdasági növekedést segítsünk elő, és munkahelyeket teremtsünk az Európai Unióban, támogatva a fenntartható fejlődést, beleértve az éghajlatváltozás elleni fellépést. Azt hiszem, hogy ez az intában is releváns, támogatnunk kell az Európai Unión kívüli szakpolitikákat. Ez a három terület, és különösképpen az utolsó, egy olyan terület, amelyet mindenképpen hangsúlyoznunk kell a jelentésben. Úgy gondolom, hogy a költségvetési fejezetek közti, a köztöltési szakaszok közti megosztás EU-n belüli és EU-n kívüli tevékenységekre fontos, ha például a bank költségvetésének 10%-a világon 150 ország között oszlik meg, akkor feltehetjük a kérdést, hogy ez vajon, illetve a kisebb összegek milyen mértékben hat használhatók fel ahhoz, hogy az Európai Unión kívüli célok elérését előmozdítsuk. Ezt a kérdést mindenképpen fel kell tennünk. Továbbá kérdés az is, hogy a beruházások vajon elegendőek ahhoz, hogy a fontos célokat elérjük, amelyeket említettünk. Például az Európa 2020 céljait, Ez akkor válik relevánsá, ha megnézzük, hogy az EU szakpolitikái az unión kívül milyen hatást gyakorolnak. Ez akkor válik relevánsá, ha például szem előtt tartjuk a Brexitet, hiszen ez nem csak a jelentésben foglalt kérdésekre lesz hatással, nagy-Britannia anyagi hozzájárulása miatt, hanem az egész rendszerre kihatással lesz az Egyesült Államok EBB felé tett vállalásai miatt, lévén, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió tagja. És meg kell, venni, meg kell vizsgálnunk a bank fellépése mögötti elveket is, hogy regionális vagy horizontális szintű fellépésre törekszik. És egy másik terület, amelyet meg kell vizsgálnunk, kereskedelmi elvekre támaszkodjon-e a bank, vagy inkább egy olyan szervezet legyen, amely segítséget nyújt. E, nagyon komplex a struktúrája, ugyanakkor egy bankról van szó, tehát egy kereskedelmi tevékenység, amelyet a polgári jog rendelkezései szabályoznak, ugyanakkor a tagállamok képviselői irányítják. Emiatt pedig egy közszféra beli szerep is jut neki és itt akkor el is jutottunk az átláthatósághoz. A döntéshozatal átláthatósága, ugyanis a döntések az EU prioritást képező céljai elérésére szolgálnak. Tehát ez a hat téma, amelyet felvetettem, ezek kapcsán módosítókat fogunk majd előterjeszteni úgy gondolom, hogy ez a jelentés egy nagyon tömör jelentés, amely talán nem tér ki minden részletre, úgyhogy szeretném már most jelezni, hogy módosítókat fogok benyújtani. Köszönöm. Az árnyék tevők között azt hiszem csak Janik Zsadó van itt. Parancsolj! Merci. Uh... Köszönöm a raportőrnek, hogy ennyire személyessé tette ezt a jelentést. Jó dolog egy olyan képviselővel is dolgozni, aki nem annyira technokrata jelentést ír, hanem a saját személyiségét beleviszi a jelentésbe. Jó esett, hogy a Chelsea-vel kezdtünk, és nem tudom, hogy talán igaz-e az, hogy a brit csapatokra jellemző, hogy a legtöbb európai játékos van közöttük. Tehát néha Európa úgy tűnik jó nekik, tehát jó akkor, amikor az angol foci csapatokat kell, klubcsapatokat kell megerősíteni, ehm, és így ehm, erős szerepet játszhatnak eh, az európai ligákban. Vannak spanyolok, franciák, belgák, tehát eh, ez úgy tűnik, hogy jó az európai keveredés akkor, amikor eh, fociról van szó. Ehm, ami pedig a vélemény többi részét illeti. A kollega világossá tett néhány dolgot, ami a jelentésben leírva nem volt annyira világos, amikor azt írja például, hogy meg kell fontolni az éghajlatváltozással kapcsolatos projektekre költött pénzeket, e, e, akkor nem volt teljesen világos, hogy túl messzire megye az éghajlatváltozással kapcsolatos harcban az EBB költekezése. Minden esetre mi benyújtunk módosítót annak érdekében, hogy növeljük a klímaváltozással kapcsolatos fellépést a kollega azt is említi, hogy milyen erkölcsi kockázatot rejt az ő kiejtését használva, azt, hogy költségvetési garanciákat kapnak ezek a projektek, de úgy látom, hogy az ön célja nem az, hogy megszabaduljunk az Európai Bank kölcsönzésétől, hanem inkább az, hogy erősítsük azt. Akkor, amikor arról beszél, hogy korruptországokat is finanszíroz az EBB, akkor ez hát igaz, és valóban gyakran aláhúzzuk a fontosságát annak, hogy az EBB az többet tegyen annak érdekében, hogy a pénzt kölcsönvevő országok minőségét értékelje. Az EBB, ha eltűnne holnap, nem hiszem, hogy az lenne a legjobb dolog, éppen ezért inkább azt kell kérni, hogy a korrupció, illetve az az elleni fellépés az a kölcsönzési kritériumok között erősebb szerepet játszom. Tehát úgy tűnik, hogy a jelentésnek az a célja, hogy megerősítse az EBB tevékenységét. Nyilván nem kell kiönteni a gyereket a fürdővízzel, és a zöldek sem így gondolják. Köszönöm. Köszönöm, és a bizottság nevében Eszter Göge a DJ Ecofin részéről. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy néhány észrevételt fűzzek az elhangzottakhoz a bizottság részéről. Először is, ami az elkölcsi kockázat veszélyét illeti, szeretném jelezni, hogy nincs egy konkrét garancia az EBB vonatkozásában. Azt hiszem, hogy ön a külső mandátumra utalt. A bizottság teljes mértékben megbízik az EBB-ben, és az EBB esetében gyakran a bizottság azt szeretné, hogy az EU garancia támogatásával nagyobb kockázatot vállaljon, és azokat a műveleteket és projekteket finanszírozza, amelyek a privát szektor részéről, a privát gazdaság részéről nem jutnak hitelezéshez. Éppen ezért így lehetővé tehetne bizonyos műveleteket, éppen ezért arra ösztönözzük, hogy nagyobb kockázatot vállaljon bizonyos esetekben, ami az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket illeti, az MFF javaslatban a bizottság egy 25%-os célt vállalt, tehát örömmel fogadja az EBB vállalását is ami pedig a Brexitet illeti, ön is eh, említette, hogy 39,2 eh, milliárdot tesz ki Nagy-Britannia részesedése, és ebből eh, két és fél milliárdot az EBB tőkéje, tőkéjébe fizetett. A tárgyalások részletezik azt is, hogy a visszafizetés a Nagy, Nagy-Britannia részére 12 részletben történik majd 2019 és 2030 között, és ezt követően a bank által jóvá hagyott kölcsönökre nézve garanciát nyújt Nagy-Britannia. Ennyit szeretett volna nagy a bizottság hozzátenni ehhez a jelentéshez, és várjuk a módosítókat, valamint a szakbizottság végleges véleményét. Oké. Okay. Rendben. Az előadónak adom vissza a szót, hogy lezárja ezt az első vitát. Köszönöm először is, szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy tett egy nagyon koherens erőfeszítést arra, hogy kitérjen az általam feltett bizonyos pontokra. Ez nem mindig van így, nem mindig fordul elő az, hogy az Európai Bizottság válaszol a képviselők észrevételeire, úgyhogy szeretném jelezni, hogy ezt most nagyon nagyra értékelem. Én úgy gondolom, hogy a EBB-vel kapcsolatban, ami igazán jó, az az, hogy volt egy jelentős gazdasági válság, pénzügyi banki válság 2009 után, amikor, hogy finoman fogalmazok, nagyon nagy intézetek, mint az AIG, illetve a Lehman Brothers is csődbe mentek, a Citibank is kockázatnak volt kitéve, és az EBB, amely amely egy közintézmény ezt elkerülte, ez sikerült neki, ami nagyon jelentős. Egyrészt azért, mert sokan, sok embert foglalkoztat, másrészt pedig azon elvek miatt, amelyek mentén működött eddig is a bank. Azt szeretném elmondani, hogy hogyha politikai jellegűvé válik az intézmény, akkor a kockázat veszélye csak fokozódik, de eddig ezt sikerült elkerülni, és remélhetőleg ez folytatódik a jövőben is. Vajon regionális struktúrát kell kölcsönözni neki, vagy inkább horizontális jelleget? Igazából nem látom, hogy különösebb lelkesedés volna ez, az iránt, hogy ezt megvitassuk, úgyhogy ezt majd a módosítókra bízom. Valószínűleg ez a javaslat majd elég sok módosított fog generálni. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje október 15, 6 óra, délután 6 óra, október 15-e tehát. Ezzel lezárjuk a 16-os napi rendi pontot, a 17-es pont pedig már a szavazás, úgyhogy tartunk egy pontosan 7 perces szünetet 10 óráig. Thank you. So, dear colleagues, ladies and... Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, kérek egy kis nyugalmat. Start with item 7. Kezdjük a 17-es napirendi ponttal. Még mielőtt elkezdenénk szavazni erről a jelentésről, egy próbaszavazást hajtunk végre. Kérem, hogy az elektronikus kártyáját mindenki használja. Megnyitom a szavazást. So, and the vote is closed. Lezárom a szavazást. substitute. So, everything is okay. Minden rendben van, tehát akkor kezdhetjük is a szavazást. A 17. napi rendi pontról a védzáradékokkal kapcsolatos jelentés. Először a 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, de inkább ellenőrizzük. 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 50, 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 65, egy szóbeli módosító, parancsoljon. Merci. Euh, Köszönöm. Ahogyan ma a szövegezés áll nem egészen értető, úgyhogy az az elképzelés, hogy integráljuk, és ez utolsó alkalom erre, a szociális környezetvédelmi kérdést a referenciában kerül megmagyarázása és oda kell tenni a The Cause of Unfair Competition Resulting from Infringement of az ILO egyezmény mögé megy a Párizsi megállapodás e, e, után. Rendben, tehát akkor szavazásra bocsátjuk ezt mellette. Ellene ki szavaz, ki tartózkodik, elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16 szóbeli kiegészítéssel. Köszönöm. Csak az első mondat végét szeretnénk megváltoztatni. A such procedures helyett azt írni, hogy Procedures for Mechanisms A 14-es cikk értelmében. Ez egy szóbeli módosító, amelyet most szavazásra bocsátunk mellette, kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26 okafogyottá válik, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene, mondja az elnök. Tehát 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és most a záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. A néppártól egyel többen szavaztak. Tehát mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. És elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálok az előadónak, Fjellner úrnak. Szeretném valamit hozzátenni ehhez? Köszönöm szépen. Egy fontos kérdés, hogy mit tettünk, hogy elértük ezt a nagy többséget, valószínűleg a lelkemet is eladtam, hát nem tudom. Felmerül bennem a kérdés, hogy esetleg kezdjük el talán a tárgyalást a tanácssal is, hogy minél hamarabb lezárjuk. Azt hiszem mindannyian egyetértettünk egy dologban. Ha még mielőtt új kereskedelmi megállapodást kötünk, jó, hogyha vannak védzáradékok, hogy tudjuk, milyen szabályok, milyen játékszabályok alapján játszunk, úgyhogy azt hiszem azt kérném, hogy kezdhessük el a tárgyalásokat a tanácssal. Tehát az előadó azt kéri, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdeményezhessen a 69-es szabály értelmében. Ezt is szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. és lezárom. Most lezárom. Elfogadtuk, tehát elkezdhetjük, és a plenárison is bejelentjük majd ezt a döntést, méghozzá október 22-én. So, Akkor következik a 18. napi rendi pont éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről. Az egyes kompromisszummal kezdjük, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Uh, and the vote is closed. So... Lezárom a szavazást, egyértelműen elfogadtuk. Kérem mindenki emelje föl a kezét. Hetes. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 18-ast. Köszönöm. Yeah, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Kérem, kövessék a listát, nem mindig a vezetőt. Jó, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A második részt, a 28-as második részét megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Egyértelműen elfogadtuk. 29 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 30. Részenként szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 31 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Tehát a 31-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Végszavazás következik elektronikus úton, megnyitom a szavazást. És lezárom.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 Még egyszer, tehát hatos mellette, ellene, tartózkodás, egyetem elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tíz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16, három részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Elektronikus módon szavazunk az egész jelentésről, megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Most pedig következik az időközi jelentés Elnézést az előző szavazásnak nem láttuk az eredményét. Bocsánat, mondja az elnök úr. Néha nem működik, elnézést kérünk. Nagyon érzékeny holland képernyő de olyan finoman nyúl hozzá, ez olyan finom ember azért. 20-as pont következik. Tehát időközi jelentés a több éves pénzügyi keretről. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az ötös okafogyott, fogyott. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a kilencesről? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 18-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 24-esről megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. és a végszavazás elektronikus úton történik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. 21-es az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító következik az előadó tollából. Itt látható a szöveg. Erről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 16-ost. Lehet, hogy igazad van, Krisztóf. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító, de ez megfelel az egyes szóbeli módosítónak. Úgyhogy szavazunk róla mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Van egy-két tartózkodás, nézzük. Igen, lezárom a szavazást. Hát ez tényleg szoros volt. Igen, elutasítottuk, de tényleg nagyon szoros volt. Jó, akkor az egész jelentésről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Széles többséggel elfogadtuk, gratulálunk. Köszönöm szépen. Akkor véget ért a szavazás. Most jön a 22. pont, és ne felejtsék el, a 23, 24, 25-öst elnapoltuk, úgyhogy remélem a 26-os pont előadója hamarosan itt lesz. be quiet. We switch now to... Kérem, maradjanak csendben. A 22-es napi rendi pont következik. A nyomonkövetést végző csoportok tevékenységei. Először az Asian, következik David Martin. Kérem, ott hátul. Thank you, Chair. Um, it seems a long time ago, but... Köszönöm, augusztus 29-én volt eh, a Monitoring Group, az ASEAN Monitoring Group, amelyik Indonéziára koncentrált. Ez az ötödik eh, tárgyalási eh, forduló volt szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában. Azelőtt vám ajánlatokat beszéltek át a felek, ami egy jelentős előrelépés a szolgáltatások, illetve a GI lista is hamarosan kicserélésre kerül, ami a közbeszerzéseket illeti. Indonézia nem vállalt semmilyen kötelezettséget eddig, tehát nem tudjuk, hogy ott ajánlatok cseréjére sor kerül-e közbeszerzés témában. And there are also difficulties in the TSD. Uh, És aztán nehézségek voltak a TSD tárgyalások során, például a gyógyszerekhez való hozzáférés, az SPS legutóbb az utolsó fordulónál nem került megvitatásra. A jó hír az, hogy az EU intézmények találtak megoldást a pálmaolaj vonatkozásában, Indonéziában. Úgy tűnik, hogy a tárgyalások során jobb volt a hangulat. A következő forduló az jövő hét, ugye? 15-től 18-ig, ugye? És Indonéziában lesz ahol egy follow-up monitoring grupülésre kerül sor, eh, amelyről nyilván ismét jelentést teszünk. Köszönöm. És akkor jön a Magreb monitoring csoport. Eh, augusztus 30-án tartotta a találkozóját, amelyen előkészítették a nyugat-szaharai látogatást azt a napirendi pontot, a marokkói napirendi pontot, azt elhalasztottuk a következő ülésünkre, ahogy mondtam, Kanada találkozót szeptember 4-én tartották. A, az osztályvezető helyettes, illetve Madeleine Tuninga a kereskedelem és fenntartható, fenntartható fejlesztés osztályvezető részvételével. A célja a találkozónak az volt, hogy előkészítsék a szeptember 26-ai közös CETA bizottsági ülést, a ne, október 9-én a Monitoring Group beszámolót kapott erről a találkozóról, aztán az amerikaiak, amerikai Monitoring Group szeptember 11-én találkozott, találkoztak um, Ignacio Garcia Berceróval, aki a TTIP tárgyaló, illetve az amerikaiakkal való tárgyalásokért felelős, és ezt erről Ez uh, a Trump és Juncker közti csúcs találkozó után került sor erre uh, Kanada és Mexikó vonatkozásában jövő héten lesz találkozó, és az új naftát átbeszélhetjük Egyesült Államok, Mexikó, Kanada, illetve annak hatását az Európai Unióra. Aztán van egy másik Megreb csoport, ez Tunéziával foglalkozik, amely előkészíti a látogatásunkat Tunéziába. Szeptember 26-án volt egy nyomonkövető csoport ülés Ausztrália témájában, ahol az Ausztrál szenátus elnökével tartottunk eszmecserét Scott Ryannel, és gyakorlatilag ennyit tudunk jelenteni ezekről a csoportokról. És akkor most következik a 26-os. Következne, de nincs itt a raportőre. Lehet-e tudni, hogy a Közép-Amerika raportőr hamarosan érkezik-e? Huh? Hm? Okay, good. So perhaps somebody can call on a uh, Böge talán valaki fölhívhatná Reimer bőgét, hogy igyekezzen és minél előbb jöjjön ide. Addig is Nem tudtam, nem, nem tudtam ezt az információt, nem ismertem ezt az információt. Megadom a szót a he- helyettesítő raportőrnek, Hansen úr. Köszönöm, elnök úr. Az előadó eljuttatta hozzám a felszólalását, úgyhogy ezt fogom most felolvasni. 2012-ben az EU Közép-Amerikával ratifikálta a társulási egyezményt, és ezt jóvá hagyta a parlament. 2013. augusztusa óta alkalmazzák ideiglenesen a kereskedelmi részt. Ez volt az első társulási megállapodás két világrész között a társulási megállapodás három pillért tartalmaz, politikai párbeszéd, együttműködés, főleg a fejlesztés politikai területeken és a kereskedelem. A társulási megállapodás a regionális integrációt is erősíteni szeretné közép amerikai országai között. Vannak negatív tendenciák a közép-amerikai kereskedelemben, ennek ellenére a két térség között dinamikusan alakul a kereskedelem itt az IT berendezések Közép-Amerikából való áthelyeződése negatívan befolyásolta a kereskedelmet, ugyanakkor a kereskedelem ellenálló képesnek bizonyult, és a kávé export is fellendült. Jelenleg ugyanakkor sem Közép-Amerika, sem az Európai Unió nem tudja teljes mértékben kimeríteni a vám kontingenseget. Az európai KKV-knál is erősíteni kellene a, a helyzetet, ez a jövőre nézve egy feladat a modernizáció és a diversifikáció a Közép-Amerikából kifelé irányuló export esetében erősítendő. Az egészségügyi, növényi és állategészségügyi intézkedések, valamint a technikai kereskedelmi akadályok területén előrelépés történt, például a tejtermékek esetében, ami pedig a kereskedelmi és a fenntartható fejlődés területét illeti, továbbra is nehézségek állnak fenn. A szerződő felek jelenleg a technikai és eljárásbeli tárgyalásokat kezdeményezték Horvátország bevonása érdekében, a jelentés pedig különböző kereskedelem politikai rendelkezéseket korlátozás nélkül szeretné végrehajtani. A végrehajtási rendelkezésekben frissíteni kell az éves jelentéseket, Ezeket elő kell terjeszteni, és értékelni kell a beruházások szempontjából releváns adatokat és számokat. További előrelépésre van szükség például a Costa Ricával kapcsolatos diszkriminatív adókkal kapcsolatban. Ezt az alkoholtermékekre, illetve a földrajzi jelzésekre vetették ki a KKV-k a szükséges ízközöket meg kell, hogy kapják annak érdekében, hogy erősítsék, erősödjön a kereskedelem és az ő részvételük, és így a társulási megállapodás előnyeit kimeríthessék. A felügyelet, valamint a szociális párbeszéd is fontos, hogy erősödjön. A közép-amerikai államok, amelyekben a szakszervezeteket és az őslakos népességeket diszkriminálják. Véget kell vetni ennek az erőszaknak, és jogalkotási intézkedésekre van szükség az IAU alapvető intézkedéseit a kollektív tárgyalásokkal, illetve a mentességgel valamint a gyermekmunka betiltásával kapcsolatban végre kell hajtani. A jelentés felhívja a figyelmet a legutóbbi politikai és gazdasági fejleményekre és bizonyos közép-amerikai országokban, és megnevezi azt a kockázatot, hogy a destabilizáció a térség egészére negatív hatással lehet. Ausztria, Belgium, Görögország és az Egyesült Királyság nyomatékosan felszólítást kell, hogy kapjanak, hogy ratifikálják a megállapodást. Az az előadó természetesen várja az, egy, az árnyékjelentéstevőkkel való együttműködést, és ami a továbbiakat illeti, a módosítók benyújtásának határideje október 16-a, 18 óra, és előreláthatólag az Intában szeptemberben kellene mm, szavazni, mondja az előadó, és januárban kerülne az anyag a plenáris elé. Most pedig az, árnyék, eh, az SZND árnyékentés tevője eh, helyett David Martin kap szót. Eh, Köszönöm, Emma itt volt korábban, de azzal, hogy áttettük ezt előre, nem tudott most itt lenni. Szeretném az ő nevében is megköszönni a raportőrnek ezt a kiváló jelentést, egyetért azzal, ami a fő üzenet ennek a jelentésnek, nevezetesen, hogy eh, a társulási megállapodás kereskedelmi eh, pillére eh, egy kiszámíthatóbb kereskedelmi kapcsolatot kell, hogy létrehozzon Közép-Amerika és az Európai Unió között. A társulási szerződésekben nincsen gender, illetve ellenes valamint KKV rész, ez sajnálatos, és a KKV-knak segítséget azzal nyújthatnánk, hogy kontaktpontokat, illetve websájtot hozunk létre a bizottság szeretne egy részletesebb éves jelentést kapni a megállapodás végrehajtásáról, illetve egyetért a raportőrrel azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi preferenciákat nem használják ki emellett eh, támogatja a földrajzi megjelölésekkel kapcsolatos eh, megjegyzéseket, valamint a banán stabilizációs mechanizmussal kapcsolatos, illetve az alkohol eh, adóztatással kapcsolatos megjegyzéseket. Bizonyos módosítókat be fog gyújtani ezekben a témákban, illetve más témákban annak érdekében, hogy a jelentés ambiciózusabb legyen és asszertívebb meg kell erősíteni az együttműködést eh, az EU és Közép-Amerika között eh, annak érdekében, hogy a többoldalú kereskedelmi rendszer megmaradjon, és eh, megerősödjön a WTO szerepe. Ez a TSD-vel kapcsolatban erősebb szerep kell, erősebb megközelítés kell, a civil társadalom szerepét tiszteletben kell tartani, azok jobban finanszírozottak kellene, hogy legyenek. Need stronger provisions on gender. A gender rendelkezéseket meg kell erősíteni, illetve genderre lebontott adatokra van szükség. Szeretne külön kitérni a nikaraguai helyzetre, mert a társulási státusz, azon belül is a kereskedelmi pillér megtartásához az emberi jogok betartása szintén szükséges. Eh, szívesen együttműködik a jövőben is a raportőrrel és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más eh, nem jelezte, hogy hozzá szeretne szólni. Úgyhogy eh, megragadom ezt a lehetőséget, hogy köszöntsem a közép-amerikai nagyköveteket. Köszöntöm Önöket! és megadnám a szót a bizottság jól ismert képviselőjének, Jörgensen úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy megoszthatjuk, megoszthassuk önökkel a nézeteinket. Kolumbiával és Peruval megkötött megállapodás ugye gyakorlatilag ugyanakkor lépett hatályba, de nagyon időszerű ez most, ez a kezdeményezés az Európai Parlament részéről. Még nem értünk el a megállapodás teljes körű végrehajtásáig. Egyes vám tarifák, illetve az ezekkel kapcsolatos liberalizáció még folyik és a legtöbb vámkontingens liberalizációja Közép-Amerika részéről hamarosan megvalósul, és vannak egyes kis kereskedelmi integrációs intézkedések Közép-Amerika részéről, amelyeket végre kell még hajtani, de összességében véve úgy gondolom, hogy ez a megállapodás egy hat különböző országot magában foglaló térséggel, amelyek fejlettségi szintje is eltérő, azt hiszem, hogy megfelelő volt az elköteleződés a közép-amerikai országok részéről annak érdekében, hogy működőképes legyen ez a megállapodás. Ebben az esetben is rendszeresen együttműködtünk a közép-amerikai országokkal, gyakorlatilag évente találkoztunk. Tavaly nem, részben részben azért, mert nem sikerült összehozni ezeket a találkozókat, mindkét fél részéről nehézségekbe ütközött, és bizonyos időre volt szükség ahhoz is, hogy hogyan igazítsuk a megállapodásokat Horvátország EU-hoz való csatlakozásához, de most júniusban találkoztunk és átörést értünk el, politikai megállapodás született arról, hogy hogyan tovább ebben a kérdésben. Tehát most a papírmunkával foglalkozunk, a külügyi szolgálattal is együttműködünk persze, de remélhetőleg hamarosan megkapják a határozat tervezeteket azokról a döntésekről, amelyeket Horvátország integrációval kapcsolatban meg kell hoznunk. Vannak bizonyos kereskedelmi problémák is, amelyekre a jelentés kitér, például a földrajzi jelzések, illetve az alkoholtartalmú termékek. Nicaraguával kapcsolatban az import díjak is problémát jelentenek, illetve a kereskedelmi lehetőségek használatával kapcsolatban ezek egy nehézséget jelentettek a tárgyalások során. Vannak vámkontingensek például a cukor kivételével, ugye a közép-amerikai exportból, illetve az EU-ból kifelé irányuló tejtermékek esetében. Tehát itt nem értünk el jelentős haladást, mindkét fél többet tehetne, és ez szolgálja az együttműködés, valamint a KKV-k számára is több lehetőséget szeretnénk biztosítani. A KKV-k, tudjuk, hogy ez jelent bizonyos kihívást a KKV-k szempontjából, illetve a nikaraguai helyzet, tehát itt még van mit tennünk. Összefoglalva, tehát azt hiszem, hogy jó a végrehajtás, de vannak még kérdések, amelyekkel meg kell birkóznunk, és erre fogunk összpontosítani. Egy hatásértékelést is el fogunk végezni és ezt követően meglátjuk majd, hogy mit hoz az értékelés. Említette, hogy itt nem új megállapodásokról van ugye szó, meg kell látnunk majd, hogy mit hoz az idő. Köszönöm szépen, és van egy kolléga a külügyi szolgálattól is, Fernando Pons. Köszönöm szépen, elnök úr nem tudok nagyon hozzátenni már egyebet az elhangzottakhoz, szeretném azonban megköszönni ezt a lehetőséget, és osztom azt, amit a különböző hozzászólók elmondtak, illetve a Kereskedelmi Főigazgatóság kollégája, akivel ugye szoros az együttműködésünk. A Közép-Amerikával való politikai keret, ugye tudjuk, hogy tartalmaz bizonyos problémákat, ugye egyfelől a politikai és együttműködési keret ott van, másfelől pedig a politikai együttműködés. Reméljük, hogy ezt minél hamarabb frissíteni lehet, és ennek fényében szeretném felhívni a figyelmet arra, amit el szoktunk mondani, nevezetesen azt, hogy azon tagállamok, amelyek még nem ratifikálták ezt a megállapodást, lehetőleg vitassák ezt meg, és minél hamarabb ratifikálják azért, hogy teljes mértékben hatályba lépjen, nem csak a kereskedelmi, hanem a politikai része is, és ezáltal kihasználjuk a különböző benne rejlő lehetőségeket, mert hangsúlyozom, hogy itt egy társulási keretről van szó, ez egy társulási keret, amely a kereskedelemre vonatkozik. Ami pedig a politikai részt illeti, a külügyi szolgálat, minden bizonyal tudják, pontos, főleg ezzel foglalkozik, és a kereskedelmi és együttműködési párbeszéd keretében nagyon zöggenőmentes és szoros az együttműködésünk. A kereskedelmi főigazgatósággal ezen a területen is együttműködünk, és megpróbáljuk megvitatni a releváns kérdéseket, amelyek most, Latina, amelyek most Közép-Amerikában, illetve a különböző közép-amerikai országokban napirenden vannak. Arra számítunk, hogy hamarosan a politikai és együttműködési párbeszéd keretében egy újabb találkozóra kerülhet sor, és még egyszer jelezném, hogy lelkesen várjuk azt a pillanatot, amikor a négy függőben levő ratifikáció is megtörténik. Ehhez más nem is tudok hozzátenni, de állunk rendelkezésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hansen úr. Igen, az előadó nevében szeretném megköszönni önöknek a hozzászólásaikat, David Martin, valamint a külügyi szolgálat kollégájának hozzászólását. Konstruktív együttműködésre törekszünk önökkel, és Bőge úr majd felveszi önökkel a kapcsolatot. Köszönöm. Én is köszönöm. És ahogy az előadó elmondta, a módosítók benyújtásának határideje október 16-a, 6 óra. Next item is... A következő napi rendi pont a Tunéziába irányuló adhok delegáció. Én magam voltam az elnöke ennek az eseti küldöttségnek. Az előadó Vallalund képviselővel, a tunéziai árnyékentéstevő Szikó úr, Begin képviselő Fiszász, Lancini képviselők is jelen voltak ezen a látogatáson. A delegációs látogatás célja az volt, hogy értékeljük az ICFDA-vel kapcsolatos előrelépéseket, illetve megvitassuk a különböző aggályokat, amelyeket a tunéziai fél felvetett. Viszonylag kevés időt töltöttünk Tunéziában, másfél napot mindössze, de nagyon sok érintett félel találkoztunk a tunéziai főtárgyalóval, a mezőgazdasági miniszterrel, vállalat és szakszervezeti képviselőkkel, a civil társadalom képviselőivel is. Így teljes képet sikerült alkotnunk a helyzetről, és az a benyomásunk, hogy Tunézia gazdaság és szociális válságon megy keresztül, az Európai Unióval való tárgyalások pedig elég lassan haladnak, és talán nem kapnak elő hangsúlyt a tunéziai politikában. Egy aszimmetrikus, méltányos megállapodást szeretnénk, és előrelépést a tárgyalások során. Emlékeztetnék arra, hogy az Intában mindig is támogattuk Tunéziát, az extra kvótát, az oliva olajra vonatkozóan a 2015-ös terrortámadást követően, és felmerül a kérdés, hogy szükséges a kereskedelmi és beruházási fejezeteket a tunéziai gazdaságban modernizálni. Jelenleg azonban Igazából eh, a politikai rendszeren belül, a politikai elit részéről ez nem kap kellő hangsúlyt. A jövő év közepén választásokra kerül sor, és eh, minden bizonyal a választások előtt eh, különösebb előrelépésre nem kerül sor. Egy képviselő van itt, aki rajtam kívül a delegáció tagja volt. No. Any comments? No. Észrevétel, megjegyzés esetleg nem. Akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot. És átterünk a 28-as napirendi pontra. Egyéb kérdések, a kedvenc napirendi pontom semmi, nincs semmi. Bravo! Nem akartam itt az időt húzni, és nem bonyolult a kérdés, valójában csak információt kérnék az ön döntése arról, hogy a zárt korai vitát rendel el tegnap Kambodzsával kapcsolatban. Érdekelne, hogy miért? Ez azt jelentette, hogy 28 tagállam szavazói nem hallhatták az ön értékes megjegyzéseit, mint ahogy más kollégékét sem. És én nem gondoltam azt, hogy bármi bizalmas dologról beszéltünk volna ott, nem kekeckedni akarok, csak szeretném tudni. Elfben egyetértek önnel, de most először beszéltünk azóta a meglepő megjegyzés óta, bejelentés óta, hogy a bizottság mit megszüntette a minden csak fegyvereket, nem preferenciákat. A biztosnak volt egy blokk bejelentése ezzel kapcsolatban, ezért döntöttünk úgy, hogy először egy ilyen belső vitát tartunk az Európai Bizottsággal intézményközi, és utána visszük ki a nyilvánosság elé. Köszönöm. Mikrofon nélküli megjegyzések. Thanks a lot.